<clears throat> We resume the agenda now, because we understand the report. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Folytatjuk a munkánkat, mert sűrű a napi rendünk, elnézést kérünk a kis késlekedésért, és a módosítókat fogjuk megvitatni a Kulturális és Oktatási Bizottsággal közösen a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Unió Stratégiája felé 313 módosító volt, 26-án volt árnyékelőadói találkozó, akkor találkoztak tehát az előadók, és a 313 módosítóból 21 kompromisszumos módosítót fogadtak el, úgyhogy ezekről fogunk beszélni. Most rögtön meg is adom társelnökömnek a szót, hogy vezesse le az eszmecserét, és köszönöm szépen, hogy eljött. Parancsoljon! Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak, hogy hozzászóljak. Sorry. Sorry, Mr. Brock. Uh, it is... Elnézést kérek, Brock úr, de most én következem. Uh, chair the meeting, and uh, thank you to Mr. Vistisen. Én fogok elnökölni. Megköszönöm a hozzászólást, és szeretnék magyarra váltani. our meeting bár nincs sok időnk de mielőtt megadnám a szót az előadóknak engedjék meg hogy szóljak néhány szót. az elmúlt évtizedben az eu politikai és gazdasági szempontból is válsághelyzetbe került és a válságról folytatott vitából egy nagyon fontos elem hiányzik a kultúra a hit a politikában elsősorban kulturális kérdés a demokrácia pedig a politikai kultúra kérdése ezért a kulturális bizottsággal nagyon fontosnak tartjuk azt hogy a kultúra bekerüljön az ilyen vitákba a politika és a diplomácia eszközévé váljon. A kultúra, mint fontos közös referenciakeret, és mint olyan valami, ami értelmet ad az emberek életének, nem a felépítmény, hanem az összes társadalom alapja és ezúton szeretném megköszönni az előadóknak, hogy egy szilárd és átfogó jelentést készítettek, amely elismeri a kultúra jelentőségét és értékét, illetve az EU kulturális külkapcsolatainak hajtóerejeként mutatja be. És most pedig akkor megadnám a szót elsőként az előadók közül Mr. Brocknak. Herzlichen Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs szükségem sok időre, hiszen már megvitattuk ezt a témát, és csak egyet tudok érteni azzal, amit Bocskor asszony is elmondott. A módosító indítványokba beépítettük azon pontokat, amelyeket az árnyékjelentéstevő ülésen megvitattuk. Széles körű volt a támogatás, ha jól emlékszem, a kettes kompromisszum kapcsán még szükség van egy kis rugalmasságra. Itt még nem született megfelelő kompromisszum, de mindenképpen minden bizonyal eljutunk oda. Itt arról van szó, hogy a kulturális örökség és Európa történelmi öröksége mit tartalmaz. A különböző görög és római filozófia örökség, illetve a keresztény hagyományok, valamint az iszlám beépítése nálam is ellenállásba ütközik. Ma hozzátartozik persze Európához, de nem Európa öröksége. Azt hiszem, hogy itt azért egy kicsit különbséget kell tennünk, de bízom abban, hogy az elkövetkezendő napokban egy észszerű kompromisszumot találunk ebben a kérdésben is ami lehetővé teszi, hogy ne állítsunk semmi helytelent, de ugyanakkor mindenkit kielégítsünk. És eh, ahogy Leibniz is eh, mondta, a világok eh, közül a legjobbat szeretnénk, ezt szeretnénk mi is, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlat egyébként. A kulturális szakbizottság számára persze a kultúra már önmagában véve is egy értéket képvisel, míg az AFED számára egy egy eszköz jellege van a kultúrának, ez egy eltérő megközelítést jelent, de össze kell ezeket kapcsolni, és azt hiszem, hogy Kosztászonyjal az együttműködés számomra legalábbis jól sikerült, és úgy gondolom, hogy a kultúra fokozottabb bevonása által, valamint a kultúrában megjelenő értékeken keresztül képesek vagyunk kompromisszumot elérni, békét teremteni, mérsékletességet érvényesíteni. A kulturális történelem, a kulturális, a kultúrtörténet is nagy jelentőségű. Például amikor külföldre utazom, mindig úgy készülök fel, hogy foglalkozom egy adott ország történelmével. Ez sokkal inkább mélyen szántó, mint a gazdaság, amely bizonyos ciklusokban változik. Éppen ezért ez egy fontos kérdés, amelyre ki kell térnünk de azt is be kell látnunk, hogy a tagállamokat meggyőzzük. A kultúra nem európai hatáskörbe tartozik, hanem a nemzetállamok hatáskörében van. Ez tehát a Lisszaboni szerződésben szerepel, az, hogy mi itt csak támogató szerepet nyújthatunk ebben a kérdésben. Éppen ezért a tagállamok számára fontos, hogy részt vegyenek ebben a munkában. Az Európai Unió itt világszerte egyfajta hídépítő funkciót is betölthet a tagállamokkal, tehát egyeztetni kell arról, hogy a kulturális elképzeléseik milyenek, hiszen ezeket közvetíthetjük az Európai Unión kívülre. Ez is nagyon fontos a saját identitásunk, valamint a különböző tagállamok identitásának megjelenítése szempontjából. Ezt koordinált módon kell észszerűen tennünk, és meg kell jelenítenünk a többletértéket, tehát operatív szempontból kell a kultúrát felhasználnunk, ugyanakkor a saját magunk megjelenítése szempontjából is ez fontos. Ez egy komoly értéket képvisel, és képesek kell legyünk arra, hogy ebből újabb politikákat dolgozzunk ki, amelyek hasznosak, és megismétlem még egyszer, Kosztásszonynal jó volt az együttműködés, egy pontban még eltérő állásponton vagyunk, a különböző frakciók, de úgy gondolom, hogy sikerülhet a kompromisszum. És várnak a bizottságban, ott egyébként kulturális kérdésekről lesz szó, arról, hogy az Európai Firenzei Egyetem Főiskolai Intézetet, Felsőoktatási Intézetet hogyan lehet jobban kiépíteni, és ez nyilván kapcsolódik bizonyos értelemben ehhez a jelentéshez. A bizottságból arra kértek, hogy az egyeztetések elején legyek én is jelen, hogy kellő támogatásról biztosítsam őket, annak érdekében, hogy előbbre vigyük ezt a projektet. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Brock. And now the floor is... Köszönöm. Brock úr, Kosta asszony. Eh, buonasera a tutti, mi scuso. Jó estét kívánok mindenkinek! elnézést, hogy késtem. Úgy hallottam, Brock úr már fölvázolta, hogy mik a legfontosabb, leglényegesebb kérdések ebben a témában. Csak egészen röviden összefoglalnám, hogy miről van szó. Most ezek a módosítók alapvetően mind gazdagítják a szöveget, majdnem az összes módosító pontosító jellegű, tehát pontosabb fogalmazás. Ez azokra a módosítókra is igaz, amit a társjelentéstevővel együtt nyújtottunk be. Nos, szeretünk volna három nagy területre összpontosítani. A stratégia három legfontosabb pillérére. Tehát a kultúra, mint a kultúra a nemzetközi kapcsolatok területén. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi kapcsolatokban mindig legyen egy kulturális dimenzió. Nagyon sok módosító szól erről. Illetve az oktatás és a kutatásra is mindenképpen utalni kell. Ez is alapvető szerep. Az Európai Uniónak itt is stratégiai szerepet, ezt is stratégiai szerepként kell ezt úgy kell betöltenie, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió a béke teremtésben, a vállások közötti párbeszédben is így módon járjon el, ugyanígy a kulturális kapcsolatoknak rendkívül fontos szerepet kell játszania. Illetve az összes két oldalú megállapodásban szerepet kell, hogy kapjon a kultúra. Például az AKC megállapodásokban is. Ebben a témában is nagyon sok módosító született. Az árnyék jelentéstevőkkel már egy párszor leültünk, és 20 kompromisszumos módosítót sikerült kidolgozni. Szeretnénk még, mint nagyon sok a módosító, szeretnénk még több kompromisszumos módosítót kialakítani. Nagyon fontos, hogy legyenek megfelelő célkütözés, célkütőzések, governance, emberek, people to people megközelítés, nos ezekre a részekre tagolnánk a módosítókat. Aztán a kultúrának, a kultúrának magának az értékét is ki kell mindenképpen emelni, illetve a szubszidaritást a szubszidiaris szerepét is fontosnak tartom kiemelni, a meg, jobb kapcsolat a különböző kulturális intézményekkel, aztán van ez a platform, amit mindenképpen gazdagítani, fejleszteni kell, és fontosnak tartom, hogy ez referenciapont legyen, illetve hogy segítsen a részvételrel. Nagyon fontos az, hogy a különböző kulturális hálózatokról az emberek tudjanak, illetve a partnerink tudjanak, aztán az UNESCO-nak, az UNESCO szerepe, és ugye a jelentésben magában is olvashat, hogy hosszú lista a partner Ezeknek a szerepét is ki kell emelni. Aztán még egy dolog, a kultúra nem. A struktúrál dialógus helyes vita hozzászól a struktúrált párbeszéd a governance-en belül, és nagyon fontos az, hogy a művészek, a kreatív alkotókat képviselő szervezeteknek is megfelelő szerepe legyen, illetve a, a stratégiai megközelítésben nekik is megfelelő szerepet kell szállni. Teljes mértékben egyetértek azzal is, hogy a nemzetközi dimenzióját a létező programoknak meg kell erősíteni, ez is egy javaslat, illetve meg kell erősíteni a kulturális és kreatív ipar szerepét a gazdasági fejlődésben, illetve az innovációban, illetve a szociális fejlődésben. Nagyon fontosnak tartom továbbá a kulturális örökség kiemelését, Fontosnak tartom azt, hogy eh, mindezt gyorsan tegyük meg. Például az UNESCO-val vagy más intézményekkel van már egy eh, keretünk. Nagyon sok módosító szól arról, hogy a kulturális örökség eh, lerombolása számítson háborús bűnnek, és jó lenne, hogyha ez is része lenne a stratégiának. Fontosnak tartom azt, hogy a különböző területek között legyen egyfajta megfelelő együttműködés, de megfelelő tengelyek mentén történjen ez, illetve azt hiszem, hogy gyakorlatilag mindenki osztja ezt, azt az elképzelést, hogy olyan célkitűzéseket fogalmazunk meg, amely viszonylag határozott, és mi, ezekhez egyfajta határidő is kapcsolódik. Tehát különböző napokat kell például szervezni, amely a fejlődési politikának, vagy a fejlődésnek szánunk, vagy a szomszédsági politikának, a déli szomszédokkal, vagy keleti szomszédokkal, és ez a különböző DG-kben is foglalkoznak ezzel, és egyébként a külügyi szolgálatban külön munkatársak vannak, akik ezzel foglalkoznak. Nagyon sok javaslat szól arról, hogy az új generációkra jobban kéne figyelni. Brock kollégával egy nemzetközi fiatal művészeket, fiatal művészek mobilitását elősegítő program is fontos lenne. És aztán van egy másik fontos javaslat, legyen egy úgynevezett minőségi kártya, az európai kulturális diplomáciának egy ilyen kártyája, és egy másik javaslat pedig arról szólna, hogy a kisebbségi kultúrákat is megfelelően föl kéne karolni, például a bevándorló kultúráját. 2018-ról nemrégiben szavaztunk a plenárison, hogy ez lesz a kultúrás örökségéve. Úgy gondolom, hogy ez kiváló lehetőség arra, hogy ezt a stratégiát, ennek a stratégiának megfelelő lendületet adjunk, illetve hogy a kommunikációban is odafigyeljünk erre. Még egy dolog, külön figyelmet kell szentelni a kereskedelmi kapcsolatainkban arra az UNESCO szövegre, amely a kulturális diverzitás sokféleségről szól, ennek a tiszteletben tartásáról, illetve a kulturális javak importjáról szóló dokumentumot is természetesen figyelembe kell venni. Majdnem 320 módosító született, és ugye ebből próbálunk kompromisszumos módosítókat összehozni, Május 30-án lesz a szavazás, remélem, hogy addig megfelelő munkát tudunk végezni az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm szépen, és akkor most az árnyék előadók következnek. Elsőként az APP árnyék előadója Mr. Zdrojewski. E, pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, przede wszystkim jestem zwolennikiem kompromisu. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kompromisszumok, a 21 kompromisszumos módosító tulajdonképpen nagy részben azért lefedi a javaslatainkat. Tehát nem szeretnénk ezeket tovább változtatni. Elmar Brock elmondta az elején, hogy vannak véleménykülönbségek két kompromisszumos módosító esetében. Én erről eszmét cserélnék, de azért további filozófusok nevét, vagy iszlámot, vagy egyebeket nem tennék be, mert hogyha Leibniz nevét belevennénk, akkor volt erről, és egyéb filozófusokról is beszélnünk kell, ha az iszlámot megemlítjük, akkor nem kerülhetjük el, hogy a különböző kultúrákat meg ne nevezzük, ugye más országok egyéb kultúráit, amelyek befolyással voltak az európai kultúrára, ide tartozik a japán kultúra is például aztán még a, a konyha világa is bekerülhet ide, tehát ez így túl sok lenne, én óvatosan fogalmaznék, vagy óvatos lennék, ha figyeljünk oda a kulcsfontosságú üzenetére ennek a dokumentumnak. Tehát a lényegre koncentráljunk, a kultúra lényegére, a materiális kézzelfogható örökségre, illetve Európa szellemi örökségére. Ebben a jelentésben azt próbáljuk elmondani, hogy ez egy, olyan, ez egy olyan érték, amelyet a diplomáciában is fel kell használni, ha ez így van, akkor fontos lépést teszünk előre. Emellett emlékeznünk kell arra is, hogy az Európai Unió stratégiáján belül a kultúrát úgy fogjuk támogatni, hogy közben egyes nemzetállamokat támogatunk. Tehát, hogyha valami fajta közös üzenetet akarunk megfogalmazni, akkor ez erősítse, támaszza alá ezeket az egyéni, külön megfogalmazott üzeneteket. Szerintem támogassuk a kompromisszumos módosítókat, ne változtatgassunk, és ne díszítgessük tovább ezt az anyagot, mert ez károsítja a szöveget. Madame Jimenez Barbát. Quería dar las gracias a Szerettem volna köszönetet mondani Szilvia Kosztának a munkájáért, amelyet ebben a, ezen jelentés kapcsán elvégzett, és azért is köszönetet tartozom neki, mert egyes javaslataimat átvette és beépítette a kompromisszumba. Általánosságban véve ez a jelentés felkarolja azon értékeket, amelyeket közösnek ítélünk meg, a kultúrát, amely egy olyan érték, amely a különböző származású személyeket összeköti, erősíti az országok közti párbeszédet, a kölcsönös megértést, és az EU külpolitikai szempontjából is kulcsfontosságú. Csak néhány dologra szeretnék kitérni, az első árnyékjelentéstevői vitát követően. Elismerjük a kultúra és a párbeszéd jelentőségét, ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy ebbe a párbeszédbe be kellene építeni azon személyeket is, akik például humanisták, a szabadgondolkodók, illetve a nem hívők, akik semmilyen valláshoz nem köthetőek. Ők a világ lakosságának 15-36%-át teszik ki. Ők mindenhol megtalálhatóak, beleértve a muzulmán többségű országokat is. Explicitebb elismerést kellene kiemelnünk ebben a jelentésben, főleg, hogyha a humanista értékeket szeretnénk előmozdítani, a gondolkodás szabadságát, amely az Európai Unió alapja, alapértékei közé sorolható. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy hangsúlyozza a kultúra kulturális együttműködést az Unió és a partnerországok között, valamint egy olyan világrendet kíván előmozdítani, amely a béke megerősítésére, illetve a konfliktusok megelőzésére épül, a szólásszabadság, az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság tiszteletben tartása mellett. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mr. Milan Mon. Um, Elnézést, mert eh, kompromisszumokról eh, beszéltünk. Azt mondták, hogy eh, vannak már elfogadott kompromisszumok, de én nem voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy lássam ezeket a szövegeket, és ehm, egy pontosítás, ezen pontosítás után szeretnék Elmár Baroknak és Szilvia Kosztának köszönetet mondani a jelentésért. A kulturális kapcsolatok valóban nagyon fontosak Európában és nemzetközi szinten is, és az Európai Unió, valamint a tagállamok valódi kulturális nagyhatalmak. Hogyha megnézzük a kulturális eszköztárat, ez természetesen ezt nagyon fontos felhasználni, és jól kell felhasználni. Egy olyan szervezet, mint az Európai Unió, amely kulturális szempontból igenis komoly jelentőséggel bír a feladata például az, hogy koordinálja a kultúrát, mint nemzetközi eszközt. És ebben a kontextusban az úgynevezett európai kulturális útvonalak fontosságát szeretném hangsúlyozni. Ezt az Európa Tanács léptette életbe 30 évvel ezelőtt, akkor jött létre a Szent Jakab út mentén az első kulturális útvonal. Ezek összekapcsolnak számos tagállamot, már 32 ilyen útvonal létezik tagjelölt országok, a keleti partnerséghez tartozó országok és az unió tagállamai között. Ezen útvonalak, találkozó pontok, és ezek jelenítik meg a kultúrát, mint kapcsot, amelynek a célja összekötni az embereket és előmozdítani a párbeszédet. Ez egy olyan program, amely szerintem rendkívül hasznos, és az Európai Uniónak ezt tovább kell támogatnia. És végezetül szeretném még hangsúlyozni, hogy ezen útvonalak nem csak az Európai Unió tagállamaiban jelennek meg, hanem ezek kiterjednek a szomszédságba és tartozó országokra és az Európai Unió mentén található országokba. Szilvia Kosztának és Elmár Broknak is szeretnék köszönetet mondani. Ott van a 310-es módosító, amelyet szeretnék hangsúlyozni, és ez arra tér ki, hogy, össze, hogy erősíteni kell az Európai Uniónak ezen fontos projekttel való kapcsolatát. Köszönjük szépen. Nincs több név a listámon, ezért visszaadom a szót a jelentéstevőnek, Mrs. Kosztának. E Kedves kollégák, megköszönöm még egyszer Elmar Brocknak és az árnyék előadóknak a munkát. Örülök, hogy sikerült ezeket a kompromisszumos módosítókat elkészíteni. Közös szenvedélyünk ez a téma. Megerősítettük a jelentést. Tulajdonképpen szoros kapcsolatot kell kialakítanunk a kurtula és a többi politika között. Szeretnék reagálni a kollégák véleményére. Igen, egyetértek azzal, hogy előre kell tekinteni, és hogy konkrét kézzelfogható eredményeket kell letelni az asztalra a nemzetközi kulturális kapcsolatokban. A szubszidiaritás elve persze fontos, beszélünk ugye a kulturális diplomácia platformjáról, amely összefogja egyébként a nemzeti kulturális intézeteket és más fontos intézményeket, de szerintem az előrelépés az nem azt jelenti, hogy helyettesítjük ezt, hanem, mint ahogy az a 180-es cikkben benne van, inkább megerősítjük mindezt, láthatóbbá tesszük a kultúrát, és megerősítjük az er- együttműködést a harmadik országokban, és a, az Európai Unió kulturális kezdeményezései által tesszük ezt, hiszen az értékek, a gyökerek mind megjelennek itt, tehát ez nagyon jó. És most válaszolok Jimenez kollégának igen, látom. Tehát szeretném azt elmondani, hogy értjük az ő agájait, különösképpen amikor a vallások közötti, kultúrák közötti párbeszédről beszélünk. Elnézést kérek, nem tudok hátrafele fordulni, hogy neki válaszoljak. Tehát eh, nyilván nyitottak vagyunk minden filozófia, minden kultúra előtt. Ez nekem eh, logikusnak tűnik, de hogyha szerinte szüksége van a jobb értelme, szükség van a jobb értelmezésre, akkor erre nyitott vagyok. Persze van egy komoly kihívás, egy konkrét kihívás, a vallások közötti párbeszéd. Tulajdonképpen ez mindenki számára érték, azok számára is, akik nem hisznek, tehát akik nem tartoznak egy valláshoz szem, hiszen a béke megvalósítása, az egyes vallásokon túllépő együttműködés nagyon fontos. Gondoljunk az egyiptomi eseményekre, hogy Ferenc pápa ugye ellátogatott Egyiptomba, tulajdonképpen nyilvánvaló az, hogy a vallások közötti párbeszéd is megvalósul, a kultúrák közötti párbeszéd, de ugye a kulturális párbeszéd az azt jelenti, hogy mindenki előtt nyitva áll, különböző gyökerekkel rendelkező emberek, nemzeti, kulturális, vallási gyökerekkel rendelkezők előtt is. Aztán, ami azt illeti, hogy ugye a, a kompromisszumos módosítók, mivel részt vett az árnyék előadói találkozón, az világos, hogy a módosítókban megpróbáltuk lefedni a, a benyújtott módosítókat, és a békefenntartói célról is beszéltünk arról, hogy az alapértékek, az emberi jogok védelme mennyire fontos, ez mindenkinek a szívéhez közel áll, az én szívemhez is, és Brok úr szívéhez is. Nagyon szépen köszönöm, és szerintem hasznos volt az, hogy együtt értékelhettük ezeket a módosító javaslatokat. Köszönjük szépen, és akkor a Kulturális és a Külügyi Bizottság közös ülése ezennel véget ér. További jó munkát a kollégáknak! I will thank the cult members for the press. Megköszönöm a Kulturális Bizottság tagjainak, hogy eljöttek erre az együttes ülésre. Mindenkit megkérek, hogy a lehető leghalkabban, csöndesebben távozzon, mert folytatjuk a napi rendünket, és szavazás következik. Rögtön el is kezdjük a szavazást. 30 másodpercet adok a képviselőknek, hogy elhagyják a termet, és utána megkezdjük a külügyi bizottság tagjaival a szavazást.